és regionális hatóságok szerepe az Európai Struktúrás Berőzés Alapok végrehajtásában. A bizottsághoz intézett szóbeli kérdésről van szó. Megadom a szót Öznyilova asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, képviselőtársak, hölgyeim és uraim. a regionális politikai keret jogszabályok azt követelik meg a tagállamoktól, hogy teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a helyi és regionális önkormányzatok bevonhatóak legyenek a partneri megállapodások létrehozásában, végrehajtásában és az operatív programok végrehajtásában. Sokkal közelebb állnak az önkormányzatok az állampolgárokhoz, jól ismerik a problémáikat, inkább, mint a, mint a felsőbb szintű kormányzatok, ezért a megfelelő politikák kilakításában támaszkodhatunk a tudásukra, és ez javítja az állampolgárok életét, jobban magukének érhezhetik a programokat, jobban segítjük a munkahelyteremtést, a gazdasági növekedést, a közlekedés és energiafelhasználás felelős megszervezését. Ugyanakkor a helyi és regionális önkormányzatok nem bírnak megfelelő forrásokkal e szerepkör betöltésére, ezért több költségvetési támogatást kell kapjanak, már csak a társfinanszírozás érdekében is. A kohéziós politika végrehajtásában megfelelő konzultációs szintet kell feltartani az önkormányzatokkal. Ez azonban nagyon széttartó gyakorlatot mutat a tagállamokban. Sok tagállamban nem érvényesül a partneri elf, úgy, ahogy azt az európai jogszabályok előrányoznák. A helyi és regionális önkormányzatok a föderális államszerkezetekben jobb lehetőséggel bírnak ahhoz, hogy hallassák a hangukat, a különféle szakpolitikák kialakításában. Sokkal nagyobb hatáskörük, hatalmuk, súlyuk van a szövetségi államokban, mint más államtípusokban. Fontos azt is látni, hogy a helyi szinten levő adminisztratív kapacitás kulcsfontosságú a tervezésben is, meg a jobb végrehajtásban is az operatív programokban, és ez érvényes a kohéziós és strukturális alapok végrehajtására is a városok a gazdasági növekedés motorjai, ott van a kreativitás, a, a, a startup vállalatok, a, a művészet, a, az innováció itt központosulnak. A, a, az okos specializált stratégiák és az új városi stratégiák, új szakpolitikák, innovatív gyakorlatok, a rigai nyilatkozat 2015-ös dátummal felhívta a figyelmet erre, és ezt jóvá hagyta a fejlesztési miniszterek informális tanácsa. Ez a nyilatkozat kell, hogy előrányozza az Amsterdami Egyezményt, mely aztán konkrét stratégiákat kell, hogy meghatározzon a városok fejlesztésére. Végül, de nem utolsó sorban, a helyi és regionális önkormányzatok nagyon fontos szerepkörrel bírnak abban is, hogy határon átnyúló kapcsolatokat, együttműködést, kezdeményezést jelenthetnek, és ez a terület együttműködés fontos alapja lehet. Ezzel összefüggésben szeretném megkérdezni a bizottságtól a következőt. Azt a kérdést, amelyet a Regi bizottság fogalmazott meg. Milyen konkrét támogatást kívánnak adni a helyi és regionális önkormányzatoknak tekintettel szerepkörük erősítésére és hatásuk erősítésére az Európai Strukturális Beruházási Alap végrehajtásában és kezelésében a 2014-es 20-as időszakban. Megfelelő tekintettel arra a felelősségre, amelyel bírnak, és az egyes tagállamok sajátságaira, azzal a céllal, hogy a gazdasági növekedés és munkahelyek jöjjenek létre. Másodszorban vajon a bizottság indít-e közkonzultációt amelyet aztán egy kezdeményezés követhet, abban a témában hogyan lehet az önkormányzatok szerepét erősíteni ebben a folyamatban. Egy kérdést kiegészítve szeretném hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontosak e témák a parlament regi szakbizottságának, hiszen a helyi önkormányzatok, regionális önkormányzatok szerep, szereplése, vállalásai a kohéziós politika sikerének kulcsai kulcsfontosságúak abban is, hogy elérjük a munkahelyteremtés gazdasági növekedés céljait. A helyi és regionális önkormányzatok a kohéziós politika jövőbeli tervezésében is meghatározóak lesznek a 2020-as év után. Várom a válaszait, biztos asszony, és köszönöm a vitát. Eh, köszönöm szépen. Mihajlová képviselő, most pedig az Európai Bizottság részéről Kretszó asszony a szó. Köszönöm, eh, elnök asszony. Tisztelt eh, elnök úr, eh, elnök asszony, Mihálylova asszony, hölgyeim és uraim, ezt a szóbeli kérdést is szeretném megköszönni önöknek. Ez a kérdés a helyi és regionális önkormányzatok szerepére koncentrál az Európai Strukturális és Beruházási Alapokban. Önök is tudják, hogy mi úgy gondoljuk, hogy minden nap együtt kell működnünk a helyi és regionális önkormányzatokkal, amelyek a az alapokból finanszírozott programok végrehajtásában nagyon fontos szerepet eh, játszanak. Ezek a programok közelebb hozzák egymáshoz az Európai Unió régióit és polgárait, és eh, lehetővé teszik azt, hogy az alapokat a lehető legjobban használják fel a terepen a polgárokhoz közel. Tehát nagyon is számítunk a helyi és regionális önkormányzatokra az alapok végrehajtásában, intézkedéseinek végrehajtásában, mert ők ők ismerik legjobban, hogy mire van szükség az egyes régiókban, mit lehet tenni, mit nem lehet tenni. A regionális politikának tehát ez egy alapvető jellemzője, nevezetesen, hogy az egyes régiók szükségleteit célozza meg. Az önök segítségével, a parlamenti képviselők segítségével sikerült meggyőznünk a tagállamokat arra, hogy vegyék be a helyi önkormányzati és regionális önkormányzati szereplőket a döntésekbe, mégpedig az egész programozási időszak során. Én hálás vagyok az Európai Parlamentnek azért, hogy az új rendelet ex ante elfként fogalmazza meg a partnerség intézményét, ami azt jelenti, hogy a partnereket be kell vonni a döntésekbe, nem csak a központi szerveket, hanem a regionális helyi szenteket, szinteket is. Vannak olyan országok, ahol már évtizedes múltra néz vissza ez a partnerség elve. Vannak azonban olyan tagállamok is, ahol ez még nem valósult meg teljesen a helyi önkormányzatok a partnerségi megállapodások, illetve az operatív tervek végrehajtásában is részt vehetnek, illetve a projekteknek a végrehajtásában a mi szándékaink szerint az Európai Bizottság ezeknek a partnerségi elveknek a végrehajtását tanulmányozni fogja, a többszintű kormányzás megvalósulására szintén odafigyelünk. Egy tanulmány fog ebben a erről a témáról megjelenni az elkövetkezendő hónapokban ami a városi integrált cselekvési terveket illeti, ezek is nagyon fontosak, ugyanis a 2014-2020-as időszakban 15 eh, milliárd eurót szánunk a városok eh, konkrét fejlesztési terveire. Ez az első hogy eh, ez az első olyan időszak, hogy az Európai Bizottság közvetlenül finanszíroz városokat. Ez mutatja azt is, hogy bízunk abban, hogy a városok maguk tudják legjobban eldönteni, hogy mire van szükségük, és a legjobban felhasználni ezeket a pénzeket a polgárok érdekében. Ami a helyi fejlesztési terveket, fellépéseket illeti, ők a helyi hatóságok tudják, hogy hol van erre szükség. Nyilvánvalóan ennek, ezek végrehajtásában a helyi szervek, illetve a helyi nem kormányzati szervek az első vonalban vannak. A holland elnökséggel együttműködve mindent elég, megteszünk annak érdekében, hogy a városoknak tényleges beleszólásuk legyen abban, hogy a e, milyen módon csökkenthetők például a városi e, szegénység, illetve milyen módon integrálhatóak a bevándorlók. Ön említette, elnök asszony, a regai, rigai e, nyilatkozatot. Létezik egy amsterdami nyilatkozat is, ahogy a holland elnökség, ahogy mondtam, a holland elnökség nagyon is odafigyel a városok fejlesztésére. Amsterdamban lesz egy városi önkormányzati képviselők találkozója, ott, ott fogják majd elfogadni az amsterdami eh, nyilatkozatot. A szubszidiaritás elvét eh, vetették fel a tagállamok eddig, és visszautasították azt, hogy egy konkrét európai keret eh, jön jöjjön létre eh, városfejlesztési témában. Eh, az Európai Unió eh, egybe szervezte a polgármestereket, a fővárosok polgármestereit, különös tekintettel arra, hogy egyes polgármestereknek rendkívüli intézkedéseket kellett hozniuk menekültügyi témában. Az, ezeknek a városoknak segítségre van szükségük, hiszen ők viselik a nagyszámú beáramlás terheit. ezért is fontos az, hogy a lehető legjobban ki tudják használni a városok a strukturális alapokat. Ugyanakkor a pénz nem minden, az alapok nem minden. Szükség van az administratív képességekre, az igazgatási képességekre, ahhoz, hogy sikeresek legyenek a projektek. Ezeket a projekteket nem mi döntjük el, és nem mi dolgozzuk ki Brüsszelben. Ez az év egy rendkívül fontos év lesz. Eh, most kell az életképes projekteket elkészíteni ahogy önök is tudják, a strukturális és beruházási alapok tematikus elvet követ, és az adminisztrációs képességeknél odafigyel a helyi eh, helyi önkormányzatok képességeire, és erre 5 milliárdot szán. Remélem, hogy a, ezek az intézkedések hozzájárulnak ahhoz is, hogy több munkahelyet tudjunk teremteni. Köszönöm. interventi a Köszönöm szépen. Most pedig következzenek a frakciók nevében felszólalok. Először a néppárt részéről Fanny Szerrojú parancsoljon. Köszönöm, Kretszú asszony, köszönöm a válaszát is, és a pozitív hozzáállását a témához. Három pontot hoznék fel most először is. A régiókban meg kell nézni, hogy haltak a dolgok a múltban. Látható egy tendencia alakult ki az újraállamosítás, újranacionalizáció tekintetében az európai politikákban. Az rendelet ötödik cikke a partneri viszony nem minden tagállamban valósul meg. A régiók és városok nem nem demokratikus partnerként szerepelnek, hanem egyszerűen csak igazgatottakként. Harmadsorban a régiók központosítás tárgyai, és erről beszéltünk a tanácsban a magatartási kódex vitájakor is. Ezért a néppárt számára nagyon fontos, hogy a szubszidiaritás elve, ez lényegi, elem, és ragaszkodunk hozzá. Beszéltünk arról, hogy egy tanulmány íródott amely a 16-os cikk 3-as pontjának végrehajtásáról szól, a parlament jelentéstevője is beszélt erről, ezt szeretnénk elmélyíteni. Kérdezem öntől, vajon egy nyílt vitát szervezünk-e ebben a témában, hogy feltárjuk? Köszönöm szépen. a Demokratikus frakció nevében Bresszó képviselő elszonyasszó. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Nagyon időszerű most ez az eszmecsere, illetve ez az állásfoglalás, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy megerősítette azt, hogy a helyi és regionális önkormányzatok milyen szerepet töltenek be a kohéziós politika kezelésében. Tudjuk, hogy a kohéziós politika ma a legfontosabb befektetési eszköz az Európai Unióban, a Juncker tervel együtt, ennek ellenére is a legfontosabb eszköz marad. A következő programozási időszakban pedig, amelynek megvitatását hamarosan elkezdjük, úgy vélem, hogy nem szabad ezt változtatnunk. Szeretnék ezért néhány dolgot elmondani. A teljes költségvetés ugyan nem csökken, de nem is emelkedik, és egyértelmű, hogy egyre több az elvárás, ennek pedig az a kockázata, hogy a forrásokat elvonják onnan, ahol a legnagyobb szükség volna rájuk. Úgy gondoljuk, hogy az összes régió továbbra is részt kell vegyen a versenyképesség fényében, a programok kidolgozásának első szakaszában pedig a régiók szerepvállása rendkívül fontos. Egyeztetni kell a különböző befektetési eszközök között, mérlegelni kell ezeket, de úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politika a fejlesztés szempontjából egyedülálló, ahogyan eddig is ez így volt. Éppen ezért arra kérnénk, hogy álljunk ki ezen politika mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az ECR frakció nevében Piotrowski képviselője a szó. Köszönöm szépen. Az Európai Uniónak a kiegyensúlyozott fejlődés a célja. Az a célja, hogy áthidalja a különbségeket, hogy a globális piacokon valós verseny alakuljon ki. Éppen ezért egyre több forrást kell eljutatni a hátrányos helyzetű térségekbe. Az önkormányzatok számára nehéz a nekik megítélt összegeket gyakran kiadni, és nem is mindig megfelelő az összeg. Ott van például az ÁFA, ami egy komoly akadályt jelent, illetve a társfinanszírozás mértéke. Az ÁFA egy minősített költség kellene, hogy legyen a projekt számára. A 2013-as rendelet értelmében a választási körzetemben már régóta kérjük azt, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, az eszközök, a források felhasználása szempontjából többet fordíthassanak a vállalkozások a kutatás fejlesztésre. Ez egy nagy lendületet adna, és szorosabbá válna a gazdaság és a kutatás közti együttműködés. Elnök az Álden frakció nevében Jakovcsics képviselő következik. Köszönöm szépen. Szeretnék Mihajlová asszonynak köszönetet mondani, és a többi képviselőcsoportnak is, amiért elfogadták ezt a kezdeményezést. Egész politikai pályafutásomat arra szenteltem, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok szerepét, a városok, a megyék szerepét erősítsem. Számomra ez ugyanis mindig egyelő volt a jobb életminőséggel. Ma pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy meggyőződésem, hogy a szubszidiaritás elvéhez képest nincs alternatíva. Tiszteletben kell tartanunk ezt az elvet, ugyanis tudjuk, hogy milyen az európai gyakorlat. Minél decentralizáltabb egy ország, mint Dánia például, annál jobb ott az életminőség, és annál magasabb a fejlettségi szint. A legcentralizáltabb országok, mint Görögország vagy Horvátország, ugyanakkor nagyon súlyos problémákkal küzdenek a fejlesztés terén. beszélnünk kell a, felvevő, a források felvevő képességéről is. A rendkívül centralizált országok esetében ugyanis a források lehívásának mértéke korlátozott. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az állampolgárok, a régiók közvetlen hozzáférést kell kapjanak az európai alapokhoz, mert gyakran azt látjuk, hogy versengés folyik a helyi, regionális, illetve a nemzeti hatóságok között. Hogyha közvetlen lenne a városok és a regionális hatóságok számára az alapokhoz való hozzáférés, biztos vagyok benne, hogy növelni tudnánk az életminőséget számos európai városban, illetve térségben. Ehhez szeretném még azt is hozzátenni, hogy szükség van a nemzetközi együttműködésre, a határokon átnyúló együttműködésre, az IPA, Adria például a határonyhol együttműködés kitűnő példája, és aztán ott van ugye a makroregionális együttműködés is végezetül. Remélem, hogy ezen szóbeli kérdésnek köszönhetően a bizottság több támogatást nyújt a regionális hatóságoknak. Papa... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, Krecu asszony. Szükségünk van arra, hogy a strukturális alapok értékelésébe bevonják a helyi önkormányzatokat további decentralizációra, kevesebb centralizmusra, kevesebb bürokráciára van szükség. A strukturális alapok nagyobb részét kell a, logá, a helyi és regionális önkormányzatok hatáskörébe vonni. Ugyanakkor szükség van a bizottság részéről technikai segítségnyújtásra is a, nyilván kommunikálva a nemzeti hatóságokkal, de a kis helyhatóságokat megcélozva, mert ezek a kis önkormányzatok nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy elkészítsenek egy komoly pályázatot. Emellett külön oda kell figyelni azokra a szigetekre, amelyek nagyon komoly, eh, nagyon komoly eh, problémákkal kell, hogy szembenézzenek. Eh, itt gondolok a migráns válságra is, de Aténnak is megvannak a saját problémái. Én várom tehát a bizottság válaszát erre. További technikai támogatásra, pénzügyi támogatásra van tehát szükség az önkormányzatokat megcímezve, hogy elő tudják készíteni ezeket a projekteket. Ropé, Ropé úr következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, itt most egy nagyon aktuális kérdéssel foglalkozunk. Ne, nehéz lesz az európai polgárok jólétét elérni akkor, hogyha kizárjuk ebből a regionális és helyi önkormányzatokat. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak a jogkörei korlátozottai, korlátozottak, a jogkörei viszont ott van a nyílt koordinációs módszer, valamint a legjobb gyakorlatok kicserélésének lehetősége is hozhat pozitív változást. Bátorítsák a jó gyakorlatot, a jó közigazgatási gyakorlatokat, illetve a helyi hatóságok bevonását a döntéshozatalba. Emellett azt szeretném, hogyha a bizottság kialakítana egy módszertant, amelynek révén a tagállamok administratív hatékonyságát lehetne értékelni. Ennek fő legfőbb pontja az kellene, hogy legyen, hogy a helyi önkormányzatok milyen, rész, milyen mértékben vesznek részt a központi döntéshozatalban, és hogy a saját erőforrásaik azok megfelelőek-e, és ezek révén képesek-e független regionális politika kialakítására, illetve a nemzeti döntéseket hozzá tudják-e igazítani a helyi igényekhez. A partnerségek végrehajtása, illetve megvalósítása az szintén fontos. Gyakran kevés az igazi partnerség az állami szint, illetve a helyi szintek között, merő formalitásról van szó, függetlenül attól, hogy attól a ténytől, hogy a regionális és helyi önkormányzatok közelebb állnak a polgárokhoz, és éppen ezért jobban meg tudják tervezni a projekteket, és tudják, hogy mit kell helyi szinten megvalósítani. E, és ehhez jön még hozzá a globalizáció, a migráció és a e, környezeti problémák. Damato képviselője a szó most. Köszönöm. Képviselőtársak, a kohéziós politika sikeréhez az kell, hogy megfelelő alapokon álljon, kiegyensúlyozott szinten. Most azonban úgy konfigurálják és hajtják végre, hogy nem működik, nem éri el azt a célt, hogy csökkentse a szakadékot egyes régiók közötti fejlettségi színben. Kormányzási, irányítási, igazgatási hiányosságok, nehézségek terhelik a régiókat, sok esetben haszontalan munkát végeznek, pazarolnak, hazámban is látszik ez sokszor, és ez nagyon nagy károkat okoz, nem csak gazdasági szempontból, hanem az egész kohéziós politika imázsát rontja a legutóbbi támogatási időszak fényében. Fel magunknak a kérdést, hogyan tudjuk kezelni ezeket a problémákat, hibákat, hogy tudjuk kiküszöbölni, hogy az első években nagyon kevés, nehezen szívódnak fel az a pénzek, és aztán iszonyan fel kell gyorsítani a végrehajtást a program végén. A projektek végrehajtásában. Az operatív programokat nagyon későn hagyják jóvá, és ez most is látható volt ebben az időszakban. Meg kell változtatnunk a módszertant, a rendszert, az irányító hatóságok már sokkal korábban kell, hogy pályáztassanak, hogy a projekteket hamarabb lehessen hagyni. Európa is kell vállalni ugyanak a felelősséget, a gazdasági irányításhoz kell kapcsolni, a, és a deficitből, a számításából ki kell venni az ilyen befektő beruházásokat. Pártom ragaszkodik ehhez, és más pártok is egyre inkább belátják. Az Renzi kormány Olaszországban is úgy tűnik, egyet érteni látszik ezzel, ám lehet, hogy ez csak egyfajta választási ö, kötfüggöny, és nem igazi szándék. A megszorítások költségvetése nem segíti a kohéziót. Köszönöm szépen! Stücher képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt. Elnök úr, két hónappal ezelőtt Ukrajnával megállapodást kötöttek, és amerikai, az amerikai beruházó Soros 200 ezer eurót fektetett be az Igen kampányba Hollandiában, hogy megszavazzák az ukrán szerződést. Nagy pénzügyi érdekek forognak fenn itt tehát. Ezért ez a népszavazás manipulátnak tekinthető hazámban. Hollandia tehát a demokrácia terén, mint hogyha alul fejlett, és a regionális fejlesztés alapból alulfejlett felett régiók kaphatnak támogatást szerintem. Így aztán azt mondom, mentsük meg a demokráciát, és a nem kampányba ne avatkozzanak bele. Mr. Stüger, there are two blue cards. Stüger úr, két kékkártyás kérdés kapott, válaszol rájuk? Okay, honorable Van Nistelrooy. Van Nistelrooy úr, először aztán Etheridge úr. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Stüger úr hozzászólásához azt mondta, hogy Hollandia alulfejlett demokratikus régiónak tekinthető, és itt támogatásra tarthat igényt. Hát a holland polgárok, akiket képvisel, és akiknek a, a, a, a napirendjét, a terveit ö, visszaél, hát ez szerintem elfogadhatatlan. Reagálna erre? Etheridge. És akkor mind a válaszolhat majd Stücher úr. Köszönöm, és köszönöm, hogy elfogadta a kérésemet. Ön most a holland népszavazásról beszélt, és arról, hogy az üzleti vállalkozások az igen kampányt támogatják. Önök úgy gondolják, hogy ön úgy gondolja, hogy az egész euról fognak szavazni a hollandok, amikor majd szavaznak? És mit üzen a brit választóknak, illetve szavazóknak, mert több bizonyára tudja, hogy lesz egy népszavazás ott? Ja, Igen, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Jelen pillanatban a nagy amerikai befektetők, és Nisztáról úrnak válaszolok, a, a holland népszavazásba beavatkoznak, és oda. Ezáltal a hollandiai demokrácia sérül, mert ebben a népszavazásban, ahogy konkrétan beszéltem róla, ez érzékelhető ez látható. Ami pedig Etheridge úr kérdését illeti, természetes, hogy a holland nép ezt a népszavazást lehetőségnek látja arra, hogy kifejezze az EU-val szembeni frusztrációját és dühét, és ezt kifejezze a népszavazásban való döntésével, és szerintem nem, remélem, hogy nemmel szavaznak. És ez egyfajta előjátéka lehet egy olyan népszavazásnak, amelyet önök tartanak majd nem sokára Nagy-Britanniában. Köszönöm szépen, most pedig Fontulis eh, képviselő következik. A helyi és regionális eh, intézmények ma az Európai Unióban talán úgy is mondhatjuk, hogy azt az alapot képezik, amelyekre fel kell, az, amelyre fel kell építeni az európai államokat nem csak a hatáskörök, hanem a népesség csökkenése miatt azonban Görögországban súlyos a helyzet. Drámai mértékben csökkent a népesség. Úgy gondolom, hogy a régiókat és az ott élőket támogatnunk kell a gazdákat, a mezőgazdasággal foglalkozókat, mindazokat, amik, akik amellett döntenek, hogy ott maradnak és ott dolgoznak a régiókban. Éppen ezért a decentralizációt kell előmozdítanunk. A jelenlegi görög kormány ugyanakkor többek között tönkre akarja tenni a mezőgazdaságban dolgozókat. Néhány év leforgása alatt már nem lesznek gazdák, akiket támogatni lehetne Görögországban. Az európai adófizetők pénzével azonban átláthatóan kell bánni, és nem szabad, hogy ez a korrupciót elősegítse, és természetesen így kell eredményeket felmutatni. Ma Görögországban általános sztrájk van egy baloldali kormány ellen, amely a memorandumot hajtja végre, és továbbra, továbbra is elszegényíti a görögöket. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony! Tudjuk, hogy a helyi és regionális önkormányzatok nagyon fontos szerepet töltenek be az Európai Unió céljainak elérése során, az EU 2020-as stratégiában foglalt célokra gondolok. A regionális és helyi önkormányzatok nagy felelősséget vállalnak a jelenlegi kihívásokkal szembeni küzdelem terén. Az integrációra is gondolhatunk, például a migránsok integrációjára, az Európai Parlament éppen ezért azt kérte, hogy a régiók, valamint a városok a partnerségi programokba, az operatív programokba nagyobb beleszólást kapjanak a strukturális alapok keretében. Kénytelenek vagyunk azonban megállapítani, hogy ez nem sikerült megfelelő mértékben, így például a városi projektekre elkülönített 5%-ot nem mindig jutatják el a városokhoz ez az állásfoglalás most ezért szeretné felrázni a bizottságot és a tagállamokat is a strukturális alapok elköltése során fokozottabban figyelembe kell venni a régiókat és az önkormányzatokat, mert csak ott helyi szinten lehet az európai politikát és az európai kohéziót láthatóvá tenni. Köszönöm. Mr. Zeller, there is a blue card. Zeller úr kapott kártyás kérdést. Válaszol rá? Szanyi úr, parancsoljon! Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. tisztelt képviselő úr én magam is egyetértek azzal hogy sokkal jobban be kell vonni a helyi illetve regionális hatóságokat ennek az alapnak és más alapoknak a munkájába. az egyetértés megvan. azt viszont kérdezném öntől hogy hogyan lehet ezen belül megakadályozni azt hogy a politika a politikai pártok kezére jussanak bizonyos pénzeszközök minekutána maguk ezek a hatóságok is politikailag erősen kitettek. köszönöm szépen! Zeller úr, önél szó. A helyi önkormányzatokban persze, hogy szerepel a politika. Ám az, hogy a regionális politikában rendelkezésre bocsátott pénzek gazdálkodása hogy folyik, az konkrétan meghatározzák a rendeletek és a szabályok, és ezeket a szabályokat a politikai felelősök be kell tartsák. Én nem tudok arról, hogy a regionális politikai eszközöket pártpolitikai célokra használnák fel. Ez jogszabálysértés volna, ezet ki kell vizsgálni, és fel kell lépni ellene. A parola Maszkúr úr követ. Ne Nem működik a mikrofonja, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, örülök annak, hogy eh, ma vitát folytatunk arról, hogy milyen kulcsszerep jut a helyi és regionális önkormányzatoknak a területi támogatások megvalósításában. Nagyon fontos a, vír, a városok szerepe ebben a politikában. Ahogy önök is tudják, 2015-ben 40%-a a lakosságnak városokban lakik, ami ehhez szükséges egy hatékony várospolitika szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egyes régiókban a város és nem városi régiók közti különbségek elmélyültek, és önök is tudják, hogy a távoli régiók külön problémákkal kell, hogy megküzdjenek. A kohéziós politika alapvetően a területi szolidaritás elvére épül, ez fontos, és ezt nem szabad megkérdőjelezni. A komplementaritás a különböző területtípusok között egy valóság és eh, transzverzális megközelítést eh, követel, a szubszidiaritás eh, tiszteletben tartását európai szinten is, és a tagállamokon belül is. Köszönöm a figyelmet. Benito Zuluaga képviselője. Ah, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi úgy, ért, úgy értelmezzük, hogy az Európai Unióban meghatározhatjuk a különböző közös vonalakat, például a foglalkoztatás előmozdítása alapján segíthetünk az állampolgároknak, egy fenntarthatóbb környezetet tudunk teremteni, éppen ezért célirányosak kell, hogy legyenek a beruházások. Figyelembe kell vennünk, hogy a helyi hatóságok, valamint a civil szervezetek azok, amelyek leginkább képesek értékelni azt, hogy hova kell koncentrálni az erőfeszítéseket. Ennek fényében kell dolgoznunk azért, hogy nagyobb részvételt biztosítsunk, és ezáltal jobb hatást érjenek el az alapok. Ugyanakkor az ötös strukturális és beruházási alap kombinációja nem szabad, hogy lehetővé tegye a költségvetés csökkentését, és a vidékfejlesztés kárára fejleszte a városokat. Ez um, a szociális projektek finanszírozásának fő útja bizonyos régiókban, amelyek területi, gazdasági vagy területi hátrányokkal küzdenek. Honorable Etheridge. Etheridge képviselő a következő. Jó reggelt! Biztos asszony, most egy méltányos, észszerű emberként beszélek önhöz, rámutatok egy problémára, amelyel küzdködünk, és talán segít nek saját méltányos ö, meglátásait közölve régiómmal. Ez a West Midlands régió, amelyet rákényszerítettek egy kettős hatóság alá, tehát egyrészt az EU-tól kell, hogy hiteleket fölvegyen, finanszírozást, ebben becsülenül döntenek, zárt ajtók mögött az emberek nem tudnak beleszólni a döntésekbe, ez rossz fénybe állítja az Európai Uniót és általában az önkormányzatokat. Ugyanakkor biztos asszony lesz alkalma bemutatnia személyes hitelességét. West Midlandben van egy ügy, ahogy regionális támogatásra tartanánk igényt, tudnék, a Britannia sokkal többet fizet be, mint amennyit kapunk. Irlanda megvizsgálná a régi a hipodrom finanszírozására kérek támogatást, amely a kultúra, a művészetek háza jót tenne a helyi ön, ö, régiónak. Köszönöm biztos, hogy meghallgatott, és kérem, hogy támogassa ezt a projektet. Etheridge úr. Etheridge úr kékkártyás kérdést kapott. Stücher úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ön ismerem önt mint aki helyi kapcsolatokkal bír, rámutatnék arra, hogy mi történik Hollandiában. A, azok az emberek, akik a régióban élnek, és akik az elmúlt években elvesztették az állásukat, munkahelyüket, és akik nyakig ülnek az adóságban, és magas adókat kell fizessenek, hogy látják az EU-t és a regionális támogatást? egyáltalán beszélhetünk-e regionális támogatásokról, nem kéne esetleg visszakapni a pénzeket. A West midlands lakosok nem értik a területi fejlesztés koncepcióját, a, kohéziót. Úgy látják, hogy az európai kormányzást akarja könnyíteni. Ő csak a félelmet érznek, attól félnek, hogy az EU nem segíti őket, és azok a nehézségek, amelyeket a munkanélküliség teremtett, és amit a, a kontrolláltan bevándorlás jelent, keseríti az embereket, ezért, akarnak, ezért fordulnak az EU-len, és ezért akarnak megszabadulni. De mikro. Brüa úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, eh, elnök úr Korina Kerecut nagy érdeklődéssel hallgattam, és kicsit aggódom, Eh, itt eh, úgy tűnik megint a tagállamok kompetenciájának lecsapolásáról van szó. Eh, a regionális hatóságokat akarják helyettesíteni a tagállamokat. A bizottság azt mondta, hogy a migránsok esetében adott esetben szembe áll az érdeke a városoknak a tagállamokkal. Ez nem elfogadható mi lesz a politikai szerepe a tagállamoknak akkor, hogyha e, a helyi hatósággal teljes e, e, elkülönésbe, elkülönülésbe kerülnek, vagy összeütközésbe kerülnek. Köszönöm szépen, most következnek a spontán hozzászólások. Megint nagyon sokan jelentkeztek, nem hiszem, hogy most mindenkit meg tudunk hallgatni. 15-en jelentkeztek összesen. Novakov úr következik először. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Szeretnék eh, Van Nistelrooy úrnak eh, gratulálni ezért, ehhez az állásfoglaláshoz, és Mihály asszonynak is a kezdeményezés támogatásáért. Az EU költségvetés 80%-át a tagállamok kezelik, ők gazdálkodnak vele, és ennek nagy része a regionális hatóságokhoz, az önkormányzatokhoz kerül az ottani projektek végrehajtása érdekében. Ugyanakkor a források jelentős részét nem a projektekre használják fel, Mm, ha van az embernek pénze, annál még rosszabb az, ha nincs valakinek pénze, még rosszabb az, ha van pénze, nem használják fel ezeket a megfelelő célra. Különböző projektek fel, kifejlesztése, végrehajtása, jelentéstétel, az ezekkel való gazdálkodás, és a rugalmas gazdálkodás is fontos kérdések. Nagyon sok tagállam nem tudja végrehajtani a projekteket, azért mert nem rendelkeznek forrásokkal, éppen ezért szükség volna a tagállamok érdekében ilyen mechanizmusokra. Kérem, hogy tartsák magukat az egy perchez. Kocolino képviselő. Szeretnék egy megjegyzést tenni a biztos asszonyhoz. Egyre inkább erősödnek a regionális és helyi hatóságok, a különböző régiók, makro régiók, a városi menetrend ugyanakkor a gazdasági kormányzást is előmozdítja az uniós szinten, az európai szemeszterrel meghatároz különböző reformprogramokat, úgyhogy a hatóságok, a helyi hatóságok szerepét megint korlátozza. Itt két tendenciáról van szó, amelyel tisztában kell lennünk, meg kell fontolnunk ezt, ha arra gondolunk, hogy hogyan kell kialakítanunk a regionális politikát, illetve a helyi hatóságok szerepét. Szerintem mind a két tendenciát figyelembe kellene vennünk, ugyanis az elkövetkezendő években lesz két olyan jelenség, amelyet nem tudunk majd elkülöníteni egymástól. Helyi és regionális önkormányzatok ismerik legjobban az állampolgárok igényeit és problémáit. Ezért kell nagyobb szerepet kapjanak a strukturális beruházási alap végrehajtásában és tervezésében. Ugyanakkor attól tartok, hogy egyes tagállamokban az önkormányzatok nem bírnak megfelelő tapasztalattal, tudással ilyen programok viteléhez. A nagyobb és fejlettebb tagállamokban lehet, hogy a decentralizáció már régi hagyományokkal bír, fölépítették ezeket a kapacitásokat az elmúlt évtizedekben, és képesek vállalni ezt a szerepkört. Ám a kisebb vagy kevésbé fejlett bizony nem ez a helyzet. Azért gondolom úgy, hogy a bizottság arra a nagyobb decentralizációra kéne, hogy sarkalja a tagállamokat, és arra, hogy a önkormányzatok munkának szervezésében cseréljék ki a legjobb gyakorlatokat. A cél az kell legyen, hogy a fontos döntések az állampolgárokhoz közel szülessenek meg. Köszönöm szépen, Rados úr a következő hozzászóló. Köszönöm, eh, elnök asszony, eh, biztos asszony. Először is szeretném megköszönni a regionális szakbizottság tagjainak eh, a kezdeményezést. Minden beruházás végső soron egy önkormányzat területén kerül megvalósításra, ezért is logikus az, hogy bevonják őket ebbe a folyamatba. Én tehát üdvözlöm azt, hogy a helyhatóságoknak közvetlen hozzáférése legyen ehhez, ezekhez az európai alapokhoz. Ugyanakkor olyan szabályokat kell létrehozni, amelyek mentén a, a központi hatóságok is lehetőséget adnak a helyi hatóságoknak. Nem szabad, hogy regionális vagy pártalapú diszkriminációt szenvedjenek el önkormányzatok, ami sajnos előfordul. Emellett szeretném a bizottságot bizonyos olyan intézkedések meghozatalára hozni, amelyek javítják a, az elköltését a pénzeknek. Köszönöm, Maletics asszony a következő Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony. Először is szeretném leszögezni azt, hogy a, e szakpolitika alapelve a partneri viszony és a többszintű kormányzat és közigazgatás. Sajnos azonban a gyakorlatban ez sokszor, ezek sokszor nem érvényesülnek. Nagyon sok tagállamban az operatív programokat a fővárosban írják meg, ott fejlesztik ki, a helyi szintek nem vesznek részt ebben a munkában. Ezért azt javaslom, hogy a jövőben, amikor a kohéziós politikáról gondolkozunk, vezessünk be egy szabályt. A szabály pedig az kell legyen, hogy az operatív programokat helyi szinten hagyják jóvá, valós, valóban regionális helyi operatív programok legyenek, és a végrehajtást helyi szinten vállalják fel, ott legyen a felelősség és a feladat. Fontos, hogy bevonjuk a szakpolitika meghatározásában már az önkormányzatokat, és a kohéziós politikát kapcsoljuk össze az európai szemeszter kereteivel, a regionális hatóságok szerepe nélkül azonban ez nem fog menni. Köszönöm, Kaputa úr. Köszönöm, elnök asszony. A kohéziós politika konzultációt igényel már az operatív programok előkészítési szakaszában. A tagállamoknak csak egy harmada rendelkezett azonban konkrét finanszírozási prioritásokkal, a, figyelembe véve a regionális és helyi önkormányzatokat. Ugyanakkor őket be kell vonni a párbeszédre, hiszen az ő fejlesztésükről van végső soron szó. Nagyon fontos, hogy minden egyes szakaszban szerepet kapjanak a végrehajtásban, valamint a programok monitorozásában is. Ott vannak például a task force-ok is, amelyekben a civil társadalom is szerepet kap. Nyilvános konzultációra volna szükség a bizottság részéről, annak érdekében, hogy a helyi és regionális önkormányzatok szerepét erősítsük, és ehhez egy formális kezdeményezés is kellene megfelelő partnerséget kell kidolgozni a régiók között, valamint az egyéb önkormányzatok között, hogy tényleg fenntartható munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm. Elnök asszony. Biztos asszony, hölgyeim és uraim. A helyi és regionális hatóságok felelősek az állami beruházások 70%-áért, a közszféra beruházásának 70%-áért, ezért is fontos szereplői struktúrális alapoknak. A, az ő szerepük nagy abban, hogy megvalósuljanak az Európai Unió céljai. Ugyanakkor ehhez felelősséget és partnerséget kell nekik biztosítani, eh, nem pedig arra kárhoztatni őket, hogy kövessenek központi utasításokat. El kell ismernünk a tudásukat és tapasztalatukat. Ez az alap, amiről most beszélünk, ebben segíthet. Segíthetjük ezeket a helyi hatóságokat, hogy javítsák igazgatási gyakorlatukat. Több szintű együttműködésre van szükség a regionális, nemzeti és európai szint között. Ezzel a kohéziós politika is jobban megvalósul, és a gazdaságunk is jobban. Elnézést kérek, kollégák, hosszú a lista, ám most be kell fejezzük a hozzászólások sorát, mert a biztos asszony illeti meg a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves Kollégák, köszönöm a vitában való részvételt, megszólalásokat. Én úgy gondolom, hogy a regionális politika megvalósításában az elsődleges partnereink a helyi és regionális eh, hatóságok. 80 de regiuni avem consultări permanente, consider că ei több mint 280 regionális vezetővel állunk állandó kapcsolatban. Ezek olyan emberek, akik jobban megértik a helyi szinten a problémákat, innoválnak, munkahelyeket teremtenek, ők felelősek a környezeti, környezeti körülményekért, az egészségügyi szolgáltatásért nyilvánvaló, hogy őnekik a társfinanszírozáshoz szükségük van támogatásra. Megismétlem, hogy a városok szerepe rendkívül nagy, és ezért is ismerem el a holland elnökség felelősségvállalását a kérdésben. Az Európai Unió városaiban, függetlenül attól, hogy azok fővárosok vagy kisebb városok, Eh, a lakosság 70%-a él, és eh, ezek a munkahelyteremtésnek a fő motorjai. Ezért eh, köszönöm az Európai Parlamentnek azt, hogy e-, ennek a partnerségnek ilyen nagy figyelmet szentel. Egyetértek Van Nistelrooy úrral, hogy nyilvános vitára van szükség ahhoz, hogy hogyan valósuljon meg a ténylegesen a többszintű irányítás. Jövő héten részt veszek a Régiók Bizottságának ülésén, és ott beszélni fogunk erről. És ott nyilván ugyanerről a témáról is szó lesz. Úgy gondolom, hogy a legjobb gyakorlatok megosztása az fontos, vannak olyan országok, amelyekben megvan a kultúrája annak, hogy a civil társadalommal mély együttműködést alakítsanak ki. Más országokban a helyi és önkormányzati hatóságok úgy gondolják, hogy nekik kell a döntéseket meghozniuk. Ezért is figyelünk oda különösen arra, hogy a regionális és helyi bizottságok a partnerségi megállapodásokban, illetve az operatív programokban ténylegesen részt vehessenek. Valójában ex ante feltételről is szó van. Nem tudok minden kérdésre válaszolni egyenként, de Jakovcsics úr feltett egy olyan kérdést, amely többször is felmerült más kollega felszólalásában is. Minden tagállam úgy szervezi meg ezeket a dolgokat, ahogy akarja, tehát a projektek megszervezése, végrehajtása, az gyakorlatilag elég nagy szabadsággal tehető meg, nyilván a rendeleteket be kell tartani. Lengyelország egy centralizált ország, mégis jól teljesít az európai Eh, alapok eh, lehívásában Franciaország egy decentralizált eh, módszere állt át, az is jól működik. Tehát minden ország úgy szervezi meg ezeket a dolgokat, ahogy jónak látja. Mi magunk figyelemmel fogjuk kísérni a partnerség megvalósulását a tagállamokban. Az európai alapokról szóló ö, ö, rendelet ötödik cikke is ezt várja el tőlünk. Ami a migránsokat illeti, semmilyen város nem kényszerítünk arra, sem régiót, hogy használják ki a regionális alapokat erre a célra. Egész egyszerűen tudattuk a miniszterekkel, azt, hogy az operatív programokat hajlandóak vagyunk megváltoztatni eh, ennek érdekében, tudván tudva, hogy van ez a nagy eh, kihívás Olaszország volt az egyetlen ország, amely kérte az operatív program megváltoztatását, és 220 millió eurót már át is csoportosítottunk mobil kórházak építésére, óvodák építésére, és a migránsok egyéb igényeinek kielégítésére. Más országok, Németország például felhasználnak alapokat arra, hogy ellássák a migránsokat, de Igazándiból itt eh, igazándiból itt eh, eh, nem csak amíg a, a, a menekültekről van szó. Nagy meglepetéssel hallgattam, hogy egy ukipes képviselő elismeri, hogy a regionális források fontosak. Én tudom, hogy az ön régiója gazdasági nehézségekkel küzd, mert bezártak üzemek, ezért hajlandó is vagyok ellátogatni az ön régiójába, és elmondani az ön választóinak, hogy egy válsággal sújtott régióban hogyan működik a gazdaság átállítása, és hogy szükség van a szolidaritásra egy, egy egységes Európában, és ezzel segíteni a munkanélkülivé vált embereket is. Köszönöm szépen, és továbbra is állok rendelkezésükre. Uh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Zárjuk